Dear colleagues, please. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Ja, ich möchte... Szeretném Önöket ma itt körünkben üdvözölni. A hagyományos találkozónkat tartjuk ma most a nemzeti parlamentekkel, és ez a találkozó ma az egyenlő és hatékony EU környezetvédelmi jogszabályainak alkalmazása, miért nem történik ez meg. Ez ennek egyében állt a mai délutánunk. Nem csak, hogy 30 különböző kollega vesz itt ezen a találkozón rész, a 21 EU-s nemzeti parlamentből, hanem kilenc környezetvédelmi szabizottsági elnök is itt van a tagállamokból, illetve öt alelnök is. A mai napon a következő módon fog lezajlani a vita. Az első részben a hulladékról, illetve a víz jogszabályozásról is beszélni fogunk. A második részben pedig a természeti jogalkotás, természetre vonatkozó jogalkotásra fogunk beszélni. És nagyon kitűnő vendégeket hívtunk meg, szakértőket hívtunk meg. Például az ír parlament egyik elnökét hívtuk meg, Michael McCartit. Itt van közünkben az illetékes biztos, Janes Potocsnik is, és nem utolsó sorban Jacqueline McLeod is körünkben van. Ő az Európai Könyvtudelmi Ügynökség egy vezető igazgatója, és a mai délután második felében fog velünk majd beszélgetni. Nagyon sok jogatásról van szó, végrehajtásról, és ez mindig valamelyest zajlik, de eléggé gyakran előfordul, hogy itt van körünkben a biztos, vagy más vendégek, akkor mindig arról beszélünk, hogy ki ellenőrzi, és hogyan ellenőrzik a jogszabályok átültetését, végrehajtását a tagállamokban. Igazából nincs erre igazi mechanizmus, és úgy kell mondjam, hogy ez frusztrálja a kollégákat egyre inkább. És ha azt látjuk, hogy rossz a levegő minősége, rossz a vízminőség, és ez nem áll meg a határoknál, hiszen a környezetlikárok nem ismernek határokat, országhatárokat, és ha azt látjuk, hogy a környezetvédelmi politika az egyik legrégebbi EU-s politika, és hogyha ezt a területet helyesen végezzük el, akkor az 500 millió EU-s állampolgár láthatja azt, hogy hol is van egy jól működő Európai Uniónak a többletértéke. Ez számomra, illetve a szakbizottságom a környezetvédelmi szabadságom számára, amelynek egyébként van két másik nagyon fontos súlypontja is, a közegészségügy, illetve az élelmiszer kérdések. Tehát láthatjuk, hogy mennyire fontos az, hogy a környezetvédelmi jogszabályokat a lehető legjobban végre tudjuk hajtani. A vízzel és a hulladék kérdésével fogjuk kezdeni, de természetesen más pontok is terítékre kerülnek, például a Natura 2000 hálózat, hogyan lehet ezt létrehozni. Messze vagyunk a Natura 2000 céljainak megvalósításától, azoktól, amiket mi tésztünk ki célul. Ezért tehát konkrét dolgokra van szükség, hiszen a fajok sokszínűségét szeretnénk küzdeni, szeretnénk ezt erősíteni. És talán Líze kolléga, vagy Kauk kolléga, és figyelhetne rám. Tehát ezekről lesz szó ma és erről fogunk majd a második részben, a mai délután egymással vitázni. A környezetvédelmi jogalkotás összekötve a végrehajtással. Ez tehát a mai témánk, és most mindennek előtt McCarthy úrnak szeretném megadni a szót. Az a tervünk, hogy minden előadó maximálisan 10 percet beszélhet, a kollégák a nemzeti parlamentekből kérdéseket tehetnek fel, az európai parlamenti képviselők is feltetnek kérdéseket maximálisan három percben. Tehát egyfajta pingpong rendszerben fogunk eljárni, tehát kérdés-válasz rendszerben. Szeretném elmondani a nemzeti parlamenti képviselőknek, hogy kérem, mondják el, mi a nevük, melyik parlamentből jöttek. Ez sokat segít számunkra, hiszen így mindannyian tudjuk, hogy ki az, aki éppen felszólal. Nos, akkor száz szónak is egy a vége. Meg is adom a szót eh, McCarthy úrnak. Öné a szó. Eh, Goramagat a cahélaach eh, táás ar ma bheith láthair inniu, agus bhálam buchas óháil as an cahélaach leis an I am delighted to be here this afternoon. I want to thank most sincerely. Az ír bevezető után szeretnék mindenkit, egy nevű bevezető után szeretnék mindenkit üdvözölni. Örülök annak, hogy itt lehetek. Hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy lehetőséget biztosítanak számomra, és ma délután megosztottuk önökkel gondolataimat ebben a témában. Köszönöm Gróte úrnak a meghívást, érdekes volt a felvezetője. A European Union and achieving... Az Európai Unió akkor érheti el céljait, amelyet a szerződésekben, a közösségi jogszabályokban lefektet, hogyha az uniós jogszabályokat a tagállamok a eh, gyakorlatban is átültetik. A belső piac igazságos jogszabályai, a közel félmilliárdos fogyasztói bázis eh, csak akkor segíthet, hogyha a szabályok harmonizációját eh, valóban mindenki komolyan veszi a környezetvédelem nem ismer határokat, az a levegőminőség, a vízgazdálkodás, a hulladékgazdálkodás, a talajvédelem, a biodiverzitás védelme, az ajszennyezés kérdései, csak egységes uniós normákkal képzelhető el, amelyeket tagállami, regionális és helyi szervek komolyan vesznek és végrehajtanak. Az uniós szabályok megfelelő végrehajtása a környezetvédelemben elengedhetetlen, hogyha a követ, utánunk következő generációknak megfelelő életminőséget szeretnénk továbbadni. Nincs a tagállamoknak arra oka, hogy az általuk is elfogadott uniós jogszabályokat ne ütessék át a gyakorlatba. Ahogy azt a hetedik környezetvédelmi cselekvési program is lefekteti, a környezetvédelmi jogszabályok teljes végrehajtása jó befektetés a környezet, az emberi egészség és a gazdaság szempontjából is. Az ír elnökség lassan feléhez eledik, és úgy érezzük, hogy komoly előrelépést értünk el, például a közösségi agrárpolitika, a bankunió, a tőke követelmények irányelv, a kettős csomag, a fiatalok korúak számládott garancia az EU-s a kereskedelmi megállapodás terén, illetve az egységes szabadalmi bírósági megállapodás terén. Környezetvédelmi szempontból a hetedik eh, környezetvédelmi keretprogram eh, eh, adja meg munkánk alapját. Az uniós környezetvédelmi jogszabályok terén komoly fejlődés tapasztalható az elmúlt években. Az Arhaus egyezményen keresztül sikerült bevonni a polgárokat is a munkába, ami komoly előre lépés hiszen a polgárok együttműködésével jobban tudjuk garantálni azt, hogy fény derüljön arra, hogyha a jogszabályokat megsértik. A Lisszaboni szerződés a nemzeti parlamentek szerepét erősítette, nem csak a döntéshozatali folyamatban, hanem általában az uniós jogszabályok, úgy tetszik, átvilágításában. Az ír parlament környezetvédelmi kulturális eh, eh, szakbizottsága, amelynek eh, társelnöke eh, vagyok. Eh, közelmúltban nyújtotta be véleményét a 2012 per 628-as jogszabálytervezettel kapcsolatban. Azért tettük ezt, mert a szakbizottságunkban komoly aggodalom alakult ki ezzel kapcsolatban, hogy a javaslat mibe kerülne, milyen igazgatási költségekkel járna, és hogy a kiviselni ezeket a pénzügyi terheket. A szakbizottság a javaslatot árgus szemekkel figyeli majd, hogy alakul ennek az elfogadása, és az uniós döntéshozatalban szeretnénk teljes szerepet játszani. A nemzeti parlamentek tagjai befolyásolhatják a folyamatot és tájékoztathatják az érintetteket, a polgárokat egyaránt. Ráadásul ez a garanciája annak, hogy a nemzeti szinten is betarthatók legyenek ezek az uniós jogszabályok. Persze a, az unió egészében megszorító intézkedéseket látunk. Az uniós költségvet, környezetvédelmi jogszabályok néha drágák, de hosszú távon olcsóbb betartani őket, mint megsérteni őket. Sokak számára azonban a a jelen gazdasági kérdései fontosabbak, mint a környezetvédelem hosszú távú céljai. Nagyon kényes vita ez, ami a környezetvédelemre és az éghajlatváltozás témájára is kihatással van. Írországban a minisztérium, az önkormányzatok és a környezetvédelmi ügynökség felelősek az környezetvédelmi jogszabályok betartásáért, végrehajtásáért. A közelmúltban két alkalommal is előfordult, hogy Írország nem tartotta magát az önös jogszabályokhoz. Um, ez egyik a környezetvédelmi hatástanulmányokkal volt kapcsolatos, a második pedig a szennyvíz tározókkal. Most azonban örömmel számolok be arról, hogy az Európai Unió jogszabályának Írország teljes mértékben eleget tesz. A környezetvédelem ügyéhez újító módon nyúlunk. Egy környezetvédelmi jogszabály végrehajtási csoportot hoztunk létre, az ír minisztérium képviselői ülnek ebben, a civil szervezetek képviselői, és a célja az, hogy javítsuk a jogszabályok, uniós környezetvédelmi jogszabályok átvételét és végrehajtását. Ennek a környezetvédelmi végrehajtás csoportnak a feladata többek között az, hogy problémákra megoldást találjunk, ezekre rámutassunk, fényderüljön, ezekre megoldást találjunk, legalábbis ami a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtását illeti. Hogy, hogy konzultáljunk, kommunikáljunk az érintett felettekkel, annak érdekében, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy hogyan változnak a jogszabályok, illetve hogy ez mit jelent a nemzeti jogba való átültetés és a jogszabályok betartása tekintetében. Ez a munkacsoport foglalkozik azzal is, hogy tájékoztassuk az embereket, a polgárokat, hogy valóban tudatosítsuk bennük a környezetvédelmi jogszabályok mit jelentenek számukra, illetve hogy visszajelzést kapjunk a civil szervezetektől, amelyet eh, a becsatornáz a Környezetvédelmi Minisztérium irányába hiszen így a civil szervezetek részvételével um, a lehető leghamarabb tudomást szerezhet az állami közigazgatásra fennálló problémákról. Emellett um, nem tagadhatjuk, hogy a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtása nem minden régió számára a legfontosabb prioritás. Az Európai Unió um, a Brüsszelben kiszapott uh, büntetések um, um, rövid távon segíthetnek, ugyanakkor fokozatosan a gondolkodást, a hozzáállást eh, kell átalakítani, mint mindig az oktatásban, a tájékoztatásban, a tudatosság növelésében keresendő a megoldás. Zenesképpen utalnék itt a május 10-11-én megrendezednő parlamenti ülésre, ami az ír elnökség parlamenti dimenziójának egyik fontos része. Ennek érdekes programja a szakpolitikák koherenciájára koncentrál majd az éghajlatváltozás, illetve a fenntartható energia termelés tekintetében. A hetedik környezetvédelmi keretprogram és levegőminőség témája is napirendre kerül. Roppant érdekesülés lesz ez. Remélem önök közül minél többen ott lesznek Dublinban, májusban. Köszönöm. Vielen Dank, Herr McCarthy. Und... Köszönjük McCarthy úr ezt a valóban élvezetes előadást. Most következik Potocsnik biztos úr, aki az első szekció fő előadója lenne. Aki hozzá szeretne szólni, kérem azt a sárga lapot, amit megtalál az asztalán, azt emelje föl, a második szekcióra zöld lap kell, tehát töltsék ki, tartsák föl, összegyűjtjük így a hozzászólók nevét. 5.30-kor pedig egy koktéllal zárjuk majd a terem előtt a mai ülésünket. Mindenki természetesen, mindenkit szívesen látunk. Most pedig következik a várva várt előadás János Potosnyi biztos úrtól a víz és hulladék gazdálkodás érdekfeszítő témájában. Mr. McCarthy. Köszönöm, Matthias. McCarthy úr, Jacqueline, az Európai Parlament tisztelt képviselői és a nemzeti parlamentek képviselői. Jó napot kívánok mindenkinek! Különösen örülök, hogy egy olyan eseményen szólalhatok fel, ami oly közel áll a szívemhez és a mandátumom prioritásához, az EU környezetvédelmi jogszabályainak végrehajtásához. Arra kértek, hogy a víz, illetve a hulladék területére koncentráljak, és ezek helyén való választásnak tűnnek, hiszen ezek már régóta szerepelnek az Európai Unió környezetvédelmi szakpolitikájában, és jól mutatják, hogy mennyi haladást értünk el. A haladás felmérésére mindig hasznos, hogyha az eredethez, a kezdetekhez térünk vissza, és azokhoz az ambíciókhoz, amelyeket tápláltunk, amikor elfogadtuk a vízügyi és hulladékügyi jogszabályokat. A vízzel kapcsolatban a 70-es és 80-es években az volt a célunk, hogy megvédjük a közegészségügyet úgy, hogy az ivó és a fürdővízre szabványokat határozunk meg. Ezért született meg az ivóvíz és a fürdővíz irányelv. A 90-es években az egészségügyet már környezetvédelmi célkitűzésekkel kombináltuk, és így születtek meg a nitrátokról, illetve a városi szennyvízkezelésről szóló irányelvek. 2000-re átfogóbb célokat fogalmaztunk meg, hogy valamennyi európai vízfelület jó állapotú víznek számítson 2015-re, ennek az eszköze pedig a vízügyi keretirányelv lett volna. Ezt gyakran a közös együttes végrehajtás jó példájaként emlegetik. A hulladékkal kapcsolatban is hasonlóképpen ambiciózusak voltunk. Az első keretirányelvet már majdnem 40 éve, hogy elfogadtuk, és az átdolgozásaival együtt ennek az volt a célja, hogy biztosítsa Európában valamennyi hulladékot biztonságos és ellenőrzött módon kezelik. Ez egyes hulladéktípusokra, a hulladékkezelésre és a határokon átnyúló hulladékszállításra összpontosított. A törekvéseinket minden esetre siker koronázta. A vízzel és a hulladékkal kapcsolatos környezetvédelmi jogszabályok nélkül a gazdasági fejlődés könnyen oda vezethetett volna, hogy a vízfelületek minősége jelentős mértékben is egyre inkább romlik, ez pedig nagy veszélyeket támasztott volna az emberi egészséggel és a környezettel szemben Európa szerte. A fürdővíz irányelv sikerének egyik jó példája, hogy 2011-ben az EU-ban a fürdővíz 92%-a megfelelt a minimális szabványoknak. Az édesvízi fürdőhelyek közül a legmagasabb minőségi kategóriába tartozó helyek száma csak nem megkétszereződött 1990 és 2009 között. A tengerparti fürdőhelyek tekintetében 20%-kal emelkedett a legmagasabb minőségű kategóriába tartozók száma. A városi szennyvízkezelési irányelvvel kapcsolatban a legfrissebb elérhető eredmények szerint az átlagos megfelelési ráta 77% fölött van. Hadd hangsúlyozzam, hogy milyen szorosan kapcsolódik egymáshoz a fürdővíz és a csatornázási rendszer. Ha egymásra helyezzük a jó vízkezelés és a jó fürdővíz e, térképeit, akkor azok egybevágnak. Végül, de nem utolsó sorban, sikerült csökkentenünk a hulladéklerakóba kerülő hulladékok mennyiségét, és e, a városi hulladék e, újrahasznosított aránya a 2001-es 27%-ról 10 év alatt 40%-ra emelkedett. De ez még nem minden. Míg az emberi egészség és a környezetvédelem továbbra is fellépésünk középpontját képezi, azt is megtanultuk, hogy a környezetvédelmi jogszabályok alapvető fontosságúak lehetnek az erőforrás hatékonyság szempontjából is. A teljes és megfelelő végrehajtás eh, segíthet az eredeti célok elérésében, és ennél még többet is tehet. A végrehajtás eh, segítheti a gazdasági növekedést és foglalkoztatási lehetőségeket teremthet olyan ágazatokban, amelyek hozzájárulnak az alacsony széndiokszid kibocsátású és erőforrás hatékony társadalomhoz. A teljes mértékű megvalósítás eh, segítheti az innovációt, és megadhatja Európának az elsőként lépők előnyét. Például a hulladék eh, irányelvnek való teljes megfelelés a hulladékkezelés és újrahasznosítás iparágát 42 milliárd euróval gazdagítaná évente, és 2020-ig 400 ezer álláshelyet teremtene. A víz területén az európai vállalatok élen járnak az ivóvízszolgáltatásban, a szennyvízkezelésben, a vízújrahasznosításban és a sótalanításban. Ez ma körülbelül 600 ezer munkahelyet jelent. Az új nagy piaci lehetőségek megragadása révén Európa megszilárdíthatja a helyzetét globális piacvezetőként a vízhez kapcsolódó innovációban és technológiában. Ha közelebbről megvizsgáljuk a helyzetet, akkor továbbra is fennállnak ugyanakkor jelentős végrehajtási problémák. A legutóbbi információk azt jelzik, hogy az európai folyómedrek legalább felében a jó állapotot nem sikerül elérni 2015-ig, bár még több mint 15 év van hátra. Mindezután, és több mint négy évvel a hivatalos végrehajtási határidő után még mindig vannak olyan tagállamok, amelyeknek olyan alapvető eszközék sincsenek még meg, mint a folyó mederkezelési tervek. Annak ellenére, hogy bírósági ítéletek is megerősítik, hogy itt szabálysértés történt. Ezek a tervek alapvető fontosságú eszközei annak, hogy ezt az egyre szűkösebb forrást figyelembe vegyük, és intézkedéseket hozzunk a vízfelületek jó állapotának elérésére. Olyan területeken is fennállnak még problémák, mint a városi szennyvíz, ahol a végrehajtás az infrastruktúra kiépítésétől függ. Az EU tagállamokban a megfelelési ráta a 2004 után belépett tagállamok esetében még mindig alacsony, 14 és 39 százalék között van. A bizottság becslései szerint a következő években körülbelül 14 milliárd euró beruházásra lenne szükség ennek a szakadéknak a megszüntetésére. A 27 uniós főváros közül mindössze 11-ben vannak olyan szennyvízgyűjtő és kezelő rendszerek, amelyek teljes mértékben kielégítenék a keret irány, az irányelv előírásait. A városokban keletkező hulladék átlagosan 37%-át még mindig lerakókba szállítják, de a tagállamok között itt is nagy eltérések vannak, 99 és 1 százalék között ingadozik ez az érték. Ezen kívül sok ellenőrizetlen hulladéklerakó is létezik, amely veszélyezteti az emberi egészséget és a környezetet is. A hulladék területén nyitva álló 57 kötelezettségszegési eljárás is azt jelzi, hogy ez egy igen súlyos probléma. Mit tehetünk ennek a szakadéknak a csökkentésére? A jogszabályaink sikere végül is a tagállami végrehajtás megfelelő szintjétől függ. A tagállamok állnak ennek a küzdelemnek az élén, és nekik kell nagyobb erőfeszítéseket tenni a kötelezettségszegési fellépések elkerülésére, amelyek bírságokat is maguk után vonhatnak, de a teljes és helyes végrehajtásból is ők profitálnak majd a legtöbbet. Talán önök is hallották már a mantrámat, szigorú, de nagyon segítőkész is szeretnék lenni. Ami a szigorúságot illeti, a bizottság a végrehajtási hatásköreit nagyon célzott és stratégiai módon használta ki. Ez azt jelenti, hogy inkább a nagy szabálysértéseket próbáljuk kezelni, nem annyira a kicsiket, és főleg a rendszer szintű, illetve nagymértékű hibákat célozzuk meg. Számos bírósági ítélete született, és volt olyan is, ahol bírság kiszabását kértük. Ez a nyomás segített még itt Brüsszelben is, ahol a szennyvízkezelési infrastruktúra a bizottság jogi fellépése nyomán már közelít a megfeleléshez. Különösen aggasztanak engem azok az esetek, ahol a végrehajtási lánc első eleme, vagyis a nemzeti jog, jogrendbe való átültetés is nem kielégítő vagy helytelen. Ezért tá- találom olyan fontosnak ezt a mai párbeszédet, hiszen önök azok a nemzeti törvényhozók, akik biztosítani tudják a jogszabályok megfelelő és időben történő végrehajtását. A vízügyi keretirányelv esetében kilenc szabályszegés történt, és attól félek, hogy az új hulladék keretirányelv ami még ennél is frissebb, még több hasonló esetet fog majd kiváltani. Mondanom sem kell, hogy jogi keretek nélkül nem lehet jó végrehajtást sem elérni. Tudatában kell lennünk ugyanakkor, hogy az EU-s szintű végrehajtási fellépés korlátokkal rendelkezik. Először is a bizottságnak is korlátozottak az erőforrásai, amikor nagyon nagy számú panasz érkezik. Jelen pillanatban is a szolgálatom 500 ilyen panaszt dolgoz fel. Másodszor is a, biz- a bíróság elé vitelhez olyan szilárd bizonyítékokat kell összegyűjteni, amihez a mögöttes adatok kinyerése is szükséges. Ezzel kapcsolatban a hetedik környezetvédelmi cselekvési program végrehajtásáról szóló közleményhez is fűztem néhány javaslatot. Ezeket nem sokára megosztom önökkel. Ugyanakkor még a szigorúság fontos, és a bizottság továbbra is a szerződések őreként fog fellépni, elkötelezettek vagyunk a segítőkészség mellett is. Múlt hónapban bemutattam ebben a szakbizottságban a vízügyi tervet. A végrehajtás problémáit felmértük, ajánlásokat készítettünk az egyes tagállamoknak, és bilaterális találkozók révén ösztönöztük a tagállamokat, hogy lépjenek fel határozottabban a folyómedreik érdekében. A városi szennyvizek tekintetében most próbáljuk felfedezni, hogy a nagyobb átláthatóság hogyan segítheti a hiányzó infrastruktúra megépítését, és igyek, igyekszünk kommunikálni a polgároknak és a társadalom valamennyi szintjének, hogy mit teszünk a problémák megoldása érdekében, illetve hogy mit kell még tenni. A hulladékkal kapcsolatban úti terveket készítettünk, hogy segítsünk annak a tíz tagállamnak, ahol még mindig a hulladék lerakó a leggyakoribb megoldás. Ezek az úti tervek ajánlásokat tartalmaznak a szelektív gyűjtésről és a hulladék megelőzésről, az átláthatóságról és a megfelelő irányításról. Gazdasági ösztönzőket tartalmaznak például a hulladéklerakó adókat, vagy a szennyező fizet elvel összhangban lévő intézkedéseket. Az EU-s források szintén fontosak. A feltételekhez kötöttség révén próbáljuk az EU-s hulladékügyi beruházásokat a hulladékügyi keretirányelvnek való megfeleléssel összekötni, és próbáljuk a hulladéklerakókból hatékonyabb megoldások felé terelni az érintetteket, amelyek a hulladék hierarchiában magasabb helyen helyezkednek el. És továbbra is próbáljunk, próbálunk finanszírozást találni a szennyvízkezelésre a következő 2014-2020 közötti finanszírozási időszakra. Hogyan tovább? Természetesen továbbra is folytatni és erősíteni kell a fent említett fellépéseket. Ez a bizottság 2012-es közleményének is a mögöttes üzenete, illetve a hetedik környezetvédelmi akciótervvel kapcsolatban is ilyen javaslatot nyújtottunk be. Nem egy megoldást javasolunk, hanem kiegészítő fékek és ellensúlyok olyan sorozatát, ami gondoskodik arról, hogy a végrehajtás ne fulladjon bele az elhanyagolásba vagy a tehetetlenségbe. Ezért mutatjuk be ezeket csomagformájában. Itt most nincs idő valamennyit részletesen tárgyalni, de egyet vagy kettőt azért érintenék. A nagyobb átláthatóságra azért fektetünk különös hangsúlyt, hogy online könnyen ellenőrizni lehessen, hogy milyen problémák jelentkeznek, és hogy milyen megoldásokat kínálnak erre. A bizottság jelenleg több tagállammal is vitát folytat, az úgynevezett struktúrát végrehajtási és információs kerettel, vagy SIIF-fel kapcsolatban, amelynek témája a hiányzó infrastruktúra. Ennek a célja az, hogy minden releváns információ felkerüljön az internetre, ideértve az előretekintő és probléma megoldás segítő információkat. Így a polgárok és a parlamenti képviselők könnyebben követhetik az ő városukban vagy településükön tervezett beruházásokat. Annak lehetőségét is vizsgáljuk, hogy a partnerségi végrehajtási megállapodások, vagy PIA-k hogyan segíthetik a fejlesztéseket. A bizottságnak és a tagállamoknak meg kell próbálniuk megállapodni az egyes problémák megoldásához szükséges cselekvésről. A felügyeleten és az ellenőrzésen is hangsúly van. Próbáljuk elsősorban a tagállami szinten megoldani ezeket a kérdéseket, és korlátozni a bizottsági beavatkozást. Igen sok illegális hulladéklerakóra derült fény, több mint 20 szabálysértésről folyik jelenleg is eljárás. És igen, sok helyen hiányzik még a szennyvíz infrastruktúra. A bizottság jelenleg is 30 ilyen kötelezettségszegéssel kapcsolatban folytat jogi eljárást. Ez egyértelműen jelzi, hogy meg kell szüntetnünk a tagállami gyengeségeket, és növelni kell a bizalmat a tagállamok, illetve azok kapacitásai között. A nemzeti felügyelőkkel, bírókkal, ügyészekkel és ombudsmanokkal való együttműködés alapvető fontosságú az EU-s törvények betartatása szempontjából. Az évek során láthattuk, hogy mennyire értékes az Impel, a nyomozók hálózata és a számos bírókat tömörítő hálózat. A civil társadalom is létfontosságú szerephez jut. A bizottság ezért utal számos helyen a nemzeti panaszkezelési mechanizmusokra, a mediációra és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre. Most tovább kell előmozdítanunk ennek a csomagnak az ügyét. Először azzal, hogy hamar elfogadjuk a hetedik környezetvédelmi cselekvési tervet, illetve konkrét kezdeményezéseket is el kell fogadni. Számítok ehhez az önök támogatására. A parlament 2013 márciusában nagyon pozitív módon egy állásfoglalást fogadott el a 2012-es végrehajtási közleménnyel kapcsolatban. Tisztelt képviselők, szeretnék köszönetet mondani azért, hogy megszervezték ezt az igen időszerű eseményt, és gyümölcsöző kezd, gyümölcsöző kapcsolatra számítok önökkel. Köszönöm a figyelmet. Vielen Dank, Janusz Potosnik, für die Präsentation. Köszönjük, Potosnik úr, ezt a mondjuk úgy bevezetőt. Lépjünk tovább az érdemi vitára, de is lopjuk tovább az időt. Talán az unió pénzügyi helyzetére is kitérhetünk, a környezetvédelmi támogatások, programok kérdésére. Nem tudjuk, hogy pontosan hogyan alakulnak majd az elkövetkezendő években a költségvetések, hiszen a többéves pénzügyi keretre nem született megállapítás. Life program például szintén olyasmiről érdemes beszélni, az ügynökségek témáját sem se felejtsük el, és fontos, hogy a környezetvédelmi szakpolitikákról beszélünk. Ez az uniónak az egyik talán legelső szakpolitikája, ami valóban komoly hozzáadott értéket képvisel európai szinten, már ha sikerül végrehajtanunk a jogszabályokat. Nem csak munkahelyek tízezreit, akár százezret is hoznánk ezzel létre. A beszélések szerint akár 400 ezer új munkahelyet is teremthetünk azzal, hogy következetesen is teljes mértékben átültetjük a gyakorlatba a környezetvédelmi jogszabályokat. Ehhez azonban minden érintetnek állami európai állami és regionális helyi szervnek komolyan kell ezt vennie, hogy ne csak e, írott malaszt maradjon a törvény betűje, e, hanem valóban megvalósuljon a gyakorlatban is, és hát főként most válságos időkben minden újonnan létrehozott munkahely üdvözlendő. Lássuk csak akkor a hozzászólókat. Első hozzászóló, eh, Ocstiszka asszony, a lengyel parlamentből. Chciałam nawiązać do wypowiedzi komisarza Potocznika. Köszönöm. Arra szeretnék reagálni, amit a biztos úr mondott az imént. Utalt ugyanis arra, hogy az európai jogszabályok átültetése a nemzeti jogrendbe egy olyan folyamat, ahol még nagyon sok akadályjal találkozunk. Én lengyel vagyok, és nekünk még mindig sok problémánk van Lengyelországban az európai jog átültetésével. Különösen szeretnék hallani a vízzel és a nitráttal kapcsolatos irányelvekről. Szerintem a probléma a következő. Ha szeretnénk jó állapotban tudni a vizeinket és az ökoszisztémákat, a vízi ökoszisztémákat, ahhoz az kell, hogy először ennek az irányelvnek az első célkitűzését megvalósítsuk. Itt konkrétan arról van szó, hogy ezt a célt nagyon nehéz elérni. Mindezek a környezetvédelmi rendelkezések ütköznek a mezőgazdasági politikával. A nagy gazdaságok számára ez kevésbé okoz problémát. A mezőgazdaság itt ipari méretű gazdaságokból áll. Lengyelországban más a helyzet nálunk, rengeteg kicsi gazdaság működik. És ezért rendkívül nehéz mindezeket a szabályokat, a környezetvédelmi szabályokat betartani, hiszen nagyon sok a kicsi gazdaság, amelyeknek ugyanazokat a szabályokat kellene betartaniuk. Nemzeti szinten van egy vízvédelmi törvényünk, de ez sajnos nem felel meg a vízügyi keretirányelvnek. Tehát miránk is érvényes az a kötelezettségszegési eljárás, amit a bizottság nyújtott be a bíróságnak ezzel az irányelvvel kapcsolatban. Már Született egy javaslat egy új, ter, egy új törvényre, ami megfelelne az irányelvnek, és ami a víz védelméről és kezeléséről szólna. Tudom, hogy ez sovány vigasz az irányelv átültetését illetően. Számos tagállamban nem ideális ez a, ennek a folyamatnak a, az üteme, de mindent megteszünk, amit tudunk. Da möchte ich der Vorsitzende aus dem griechischen Parlament, der Köszönöm. A köszönöm, következő hozzászól a görög parlament részéről. Nos, köszönöm. Elnök úr, görögül fogok beszélni. A görög parlament környezetvédelmi szakbizottsága nevében köszönjük a meghívást. Úgy véljük, hogy az uniós jogszabályok közös formálás alkotása nagyon fontos és hasznos. Mi szorosan figyelemmel követjük a jogszabályalkotást, európai szintű jogszabályalkotást a környezetvédelem terén, és Görögország a biodiverzitás terén nem csak európai, hanem világszinten is vezető szerepet játszik. Görögország területének jelentős részét lefedi a Natura 2000-hez tartozó Um, hálózathoz tartozó um, terület. Persze ez komoly kívásokkal állítja szembe Görögországot, a regionális és helyi szerveket egyaránt. Nem mindig világos mindenki számára, hogy a Natura 2000 uh, nem csak kívás, kötelesség, hanem óriási lehetőséget is rejt Görögország számára. És a Life Plus programot, illetve a szakmai segítségnyújtást éppen ezért nem veszik mindig teljes mértékben igénybe, sajnálatos módon. Görögországban a környezetvédelmi jogszabályok kodifikációját is komoly kérdőjelek övezik, komoly átfedésekről beszélhetünk éppen ezért a jogszabályi keret egyáltalán nem világos nehéz helyzetbe hoz ez bennünket, hiszen így nagyon nehéz végrehajtani a jogszabályokat, hogyha nem látunk tisztán. Így ezért a görög eh, környezetvédelmi jogszabályokat próbáljuk eh, rendbe rakni. További Erőfeszítésekre van szükség itt Brüsszelben is annak érdekében, hogy az európai eh, környezetvédelmi jogszabályok erdejében is tisztában lehessen látni. Ami a többi tagállamot illeti, elnök úr, a költséghatékonysági elemzések terén komoly problémák állnak fel. Na. Ugyanis néha nagyon drága a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés, és nem mindig egyértelmű ennek a hozama. Amikor gazdasági ösztönzők segítik ezek végrehajtását, akkor könnyen mennek a dolgok, de hogyha a büntetések igen kis összegűek, akkor igen könnyen előfordulhat az a helyzet, hogy mindenki fittyet hány ezekre a szigorú szabályokra. Sok időm nincsen, de még egy-két dologra mindenképpen kitérnék. Görögország jól áll. Például az illegális lerakók elleni harc területén, és a görög parlament illetékes szakbizottsága nagyon szorosan figyelmel követi a gazdálkodási szabályokat, ugyanakkor tudás és technológia hiányában, illetve további pénzek hiányában sokat már nem tudunk tenni. Végül, elnök úr, az ivóvíz és a csapvíz, illetve a fürdővíz, bocsánat, javítja a tolmács, tehát az ivóvíz és a fürdővíz minőség terén eh, vannak még hiányosságok. A biodiverzitás eh, védelme eh, a vizes területeken nem megoldott, itt gondolok a földközi tenger térségére. Úgy érezzük, hogy különös figyelmet kellene szentelni a biodiverzitást a vizeken. Köszönjük, Az Európai Parlament nevében Joe Leinen következik. Köszönöm. A környezetvédelmi jogszabályok az egyik legfontosabb terület, amivel mi itt foglalkozunk, tehát üdvözlöm a nemzeti parlamentek képviselőit. Kilenc évig voltam környezetvédelemért is felelős miniszter, és ezért tudom, hogy mennyire nehéz mindent időben átültetni, és megoldani mindazokat a problémákat, amelyel most önök is találkoznak. De végső soron a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtása nem egy önkéntes dolog, ez kötelező. Kötelező érvényűek ezek a jogszabályok, ezért valamennyiünknek gondoskodnunk kell arról, hogy ezt a jogszabályt megfelelően alkalmazzuk. Úgy gondolom, a hulladékkal kapcsolatban próbálunk haszonra is szert tenni, és a hulladék szót nem is kellene alkalmazni. A biztos úr erőforrásokról beszélt. Itt gyakorlatilag nyersanyagokról van szó. A gyermekénk és unokáink érdekében nem fogadhatjuk el azt, hogy jövőbeli nyersanyagokat egyszerűen lerakókba szállítunk. nem szabad egyszerűen megszabadulnunk tőlük, hiszen akkor nyersanyag hiány fog majd fellépni Európában. Fontosnak tartom, hogy a polgárok és a helyi szervek is bevonódjanak. Hiszen a polgárok nagyon gyakran pozitívan reagáltak arra, hogy az ő lakóhelyük közelében is megkezdik a szennyvízkezelést. A 90-es években kezdődött a vízügyi adatok gyűjtése, de az én kollégáim azt mondták, hogy ez egy kaotikusan összegyűjtött adat. Átadjuk az adatokat Brüsszelnek, de senki nem tudja pontosan, hogy min alapulnak ezek. Nálunk Előfordul a határokon átnyúló vízszennyezés is, ez nekünk problémát okoz. Szóba került itt ez a 2020-as határidő, ami kiemelt prioritás, és meg kell győződnünk, hogy kompenzálunk az elvesztegetett időért. a partnerségi programok vajon elegendőek, vagy további monitoring és végrehajtási intézkedésekre van szükség. Én nem gondolom, hogy ez elég lenne. A szakemberek szemében ez pozitív, de azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül működik, ezért hatékonyabb eszközökre van szükség. Köszönjük, mondja az elnök. A svéd parlament részéről Lász Helmarit är från Sveriges riksdag. Köszönöm, elnök úr. A svéd parlamentből érkeztem. Először is a hulladékról szeretnék beszélni, utána pedig a vízről. Ami a hulladékot illeti, úgy gondolom, hogy más kihívásokra is figyelmet kellene fordítani. Svéd nézőpontot szeretném önöknek megvilágítani. nálunk ezek az ügyek eléggé jól működnek, de más kihívások állnak még előttünk. A hulladék mennyiségét általánosságban csökkenteni kell, különösen az élelmiszer hulladékét. És vissza kell juttatnunk az erőforrásokat az élelmiszerláncba. A szennyvízzel kapcsolatban nekünk rengeteg jogszabályunk van, vannak nemzeti törvényeink, és a nemzeti költségvetésünkben is elkülönítettünk forrásokat erre a célra. Legalább két olyan kihívás van, amit én kiemeltem fontosnak tartok. Az első regionális együttműködés. Ha megnézzük a balti tengert, ami egy nagyon érzékeny tenger, azt több ország veszi körül. Egyesek EU tagok, de mi együttműködünk velük a kihívások leküzdése érdekében. balti tengert folyamatosan befolyásolják a hulladékok, akár Stockholmból, akár máshonnan érkezik ez a hulladék, ezért együtt kell működnünk, hogy a jövőben is meg tudjuk védeni a környezetet. A vízzel kapcsolatban a másik fontos téma a halak kérdése. A halak is függnek a víztől és a víz minőségétől, és az Európai Parlament nagyon jó döntést hozott a halászati politikával kapcsolatban. Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy a rossz halászati politikát magunk mögött hagyhatjuk, és hosszú távon fenntartható halászati politikát alakítsunk ki. Így tudunk csak jó minőségű tengereket teremteni, és ehhez kell az önök támogatása is a jövőben. Köszönjük szépen! Irimi úr! Az Hírmér úr Romániából. Itt szerepel egy ilyen név a listámon. Der Kollege Ciorta. Ah, erster. Hello. Herr Irmir, bitte. Irimie úr, parancsoljon. Bună ziua tuturor, mă numesc Mircea Irimie. Sunt... Uh, Jó napot kívánok, Mircea Irimie vagyok. A román képviselőház tagjaként vagyok most itt. Cezar a kollégámmal együtt veszünk részt ezen az ülésen. Az Önök Szakbizottságának eljutottunk olyan dokumentumokat, dokumentációt, amelyek az egészséges élelmiszerekkel, táplálkozással kapcsolatos véleményem Azért határozott, mert az egészségügyel és környezetvédelemmel foglalkozó szakbizottság nevében a fontosnak tartjuk az egészséges élelmiszerek kérdését, hiszen a fogyasztott élelmiszerek, általunk fogyasztott élelmiszerek tele vannak mindenféle furcsa adalék anyagokkal. Erről többet nem is beszélnék, hiszen az anyagunkat eljutattuk önökhez. Kérem, hogy tanulmányozzák ezt alaposan. Und fürs Europäische Parlament ist jetzt... Gebrandi úr a parlament, Európai Parlament részéről parancsoljon. Yes, thank you very much. Köszönöm, elnök úr, a lehetőséget. Én is üdvözlöm vendégeinket. Um, the whole implementation and enforcement of European Az uniós jogszabályok végrehajtása Szerintem nem csak jogi kérdés, inkább politikai jellegű probléma ez. Ezért úgy vélem, hogy a nemzeti parlamenti képviselőkkel és az Európai Parlament képviselővel nagyon jó, hogy itt ülhetünk, és erre a politikai problémáról beszélhetünk. Itt komoly strukturális problémák lépnek fel. Az Európai Parlament képviselőjeként beszélek, hogyha a tagállamokkal tárgyalok, akkor a tanácson keresztül tehetem ezt meg. A tanács eh, arca mögött 27 tagállam bújik meg. Általában a soros elnökség képviseli ezt a 27 tagállamot, és az egyes tagállamok véleményét nem adja ki a tanács irányunkba. A tanács közös álláspontját osztja meg csak velünk, így nagyon nehéz nekünk, az Európai Parlament képviselőinek látni azt, hogy milyen egyéni, sajátos politikai problémákkal néznek szembe az Európai Unió tagállamai, amikor a környezetvédelmi jogszabályoknak kell érvényt szerezniük. Ezért fordulok gyakran az Európai Bizottsághoz, aki mégiscsak a szerződések őre, ahogy azt tudjuk, és kérem, kérjük az Európai Bizottságot arra, hogy eh, határozott alkalmanként mérges szigorú hangvételű levelekkel bombázza a tagállamokat, de hát ez nem igazán politikai megoldás egy politikai e, problémára. Szerintem az igazi megoldás az lenne, hogyha a politikai erők a nemzeti és az európai parlamentben jobban összefognának. Kérdésem tehát igazából nem a biztos úrhoz eh, intézem, inkább a nemzeti parlamentekhez. És a kérdésem a következő a nemzeti minisztereket, a tagállami minisztereket eh, hogyan vonják kérdőre a jogszabályok, a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtása terén? Ez az igazi kérdés. Az egyes tagállamok minisztereit az Európai Parlamentben a jogszabályok végrehajtását igencsak ritkán tárgyalják itt ehhez falai között, ezért vagyok olyan érdekes, ezért olyan érdekes uh, számomra az önök véleménye, mi szólnak ahhoz, hogyha meghívjuk a tagállami minisztereket. Mindenkitől azt kérném, hogy tényleg tartsák be a három perces felszólalási időt, mert nagyon-nagyon sokan szeretnének még hozzászólni. Következőként Cezár uh, Csirota fog beszélni, aki ugyancsak Romániából érkezett, mert a kollégája is bejelentette őt, esély. Bună ziua! Cezar Cioata este numele meu. Köszönöm, elnök úr! Cezár Csoátának hívnak. Én a román eh, képviselőház környezetvédelmi szakbizottságában ülök. A vízgazdálkodás terén eh, regionális, eh, nemzeti és helyi szinten is igen komoly tapasztalatokkal rendelkezünk illetve az iparral, mezőgazdasággal való összefüggéseiről is bőven, hosszan tudnék beszélni. Nemzeti szintű koordinációban nincs hiány. Ezt a, ez a vegyes bizottság eh, végzi, amelyben az illetékes szakbizottság eh, képviselői ülnek. A vízgazdálkodásért, a vízgazdálkodási szervek a felelősek, a KKV-kkal, annak eh, érdekében, közös érdekük volt az, hogy a hulladék eh, politika, a hulladék gazdálkodás, a eh, újrahasznosítás jól működjön. És Európában az Európai Bizottság fontosan ezen a téren, az erőforrás hasznosítás terén tovább kell, hogy menjen ezen az úton a vízgazdálkodás ügyében 2004-ben a vízgazdálkodási szervek kicsit nehezebben tudtak együttműködni a magáncégekkel, az önkormányzatokkal. Itt tehát ezen a téren még további erőfeszítésekre van szükség. Az együttműködés, a hatorányát együttműködés elengedhetetlen ezen a két területen, ezért még van mit javítanunk ezen a helyzeten. Hogyha azt szeretnénk, hogy a természeti erőforrásokat tiszteletben tartsuk, a környezetvédelmet védjük, óvjuk, akkor, egy még a gazdasági válság éveiben is, ehhez a gondolkodásunkon kell változtatni, hiszen nem csak a GDP-vel lehet közelíteni ehhez a problémához, a környezet védelme eh, érdekében európai eh, világszintű felépésre van szükség. Biztos úr, együtt tudunk csak tenni valamit ezen ügy érdekében. Vielen Dank, Boden. Köszönöm szépen Bodn úrnak, most pedig a biztos úrnak adom meg a szót, hogyha egyáltalán még lehetséges, a számos eh, kérdésre választ adjon, tessék. We'll try. Maybe for the introduction I would like to make uh, one remark. Bevezetésképp talán egy megjegyzést tennék arról, hogy azok a témák, amiről ma beszélünk, miért ennyire fontosak Európa számára, önöknek és nekem is. Néha beszélünk a zöld gazdaságról, és arról, hogy ez nem csak a környezetvédelem, hanem a gazdasági fejlődés és a válságba való kilábalás szempontjából is lényeges. Ha megnézzük az Európai Unió jelenlegi helyzetét, az energiában és az erőforrásokban nagy importőrök vagyunk. Csak nézzék meg a kereskedelmi mérlegünket. nagy feleslegünk van áruban és szolgáltatásokban, és nagy deficitünk, amikor energia és nyersanyag szempontból nézzük ezt. És amikor 2035-ig megnézzük a, az energiaárak alakulását, Európa importfüggősége nőni fog. És már most is magas szinten vagyunk. 80%-ra fog emelkedni. Ez a világenergiaügynökség becslése. És az európai és amerikai árak közötti különbségek csökkenni fognak, de valószínűleg az európai energiaárak még mindig magasabbak lesznek, mint Amerikában, és biztosan sokkal magasabbak, mint Kínában. Másodszor, hatszor több nyersanyagot importálunk, mint amennyit exportálunk. És ritka földfémeknek gyakorlatilag 100%-át importáljuk. Ami az évszázad elején kezdődött, vagyis hogy valamennyi nyersanyag és energia ára nőni kezdett, nos a becslések szerint ez a folyamat továbbra is folytatódik. És ezeket a fejleményeket bele kell számítanunk az iparpolitikánkba is. Tehát mindezeket figyelembe kell vennünk. Ha ezekről megfeledkezünk, akkor súlyos problémákba fogunk ütközni. Akkor olyan problémáink lesznek, amiket már nem tudunk megszüntetni. Az Európai Unió versenyképessége szempontjából ez az egyik legnagyobb probléma. A védhetetlent védjük, de nem alkalmazkodunk struktúráinkban a valóság tényeihez. A hasznosítás, az újrahasznosítás, az újrafelhasználás, vagy a nem csak az erőforrás hatékony gazdaság létrehozása, hanem egy olyan gazdaságé, ami körkörösen működik. Ez lehet Európa számára a megoldás. Így függhetünk kevésbé, annak ellenére, hogy olyan kontinens vagyunk, ahol nincsen sok erőforrás. Még mindig az van a fejünkben, hogy jobban el vagyunk látva, mint mások, nagyon jók az iskoláink, magas innovációs kapacitással rendelkezünk, jó kutatásfejlesztési politikáink vannak. Ezeket ki kell használni. Nagyon fontos, hogy ebbe az irányba mozduljunk el, és olyan környezetet hozzunk létre, ahol hosszú távon versenyképesek lehetünk. És azt még nem is említettem, hogy ennek révén a környezetet is megvédenénk. Tehát ha valaki nem hiszi el Európának ezt a gazdasági történetét, akkor remélem, hogy legalább azt elhiszi, hogy más választásunk nincs. És ha egyszer nincs más választásunk, akkor ezt kell tennünk. Tehát minél jobban, tesszük, e- minél jobban megtesszük ezt, annál jobban fog sikerülni. Tehát ezért tartom igen fontosnak a környezetvédelmi politikát és a zöld gazdaságot. Ez igen fontos a jó és a rossz években is, ugyanis így tudjuk átvészelni a rossz időszakokat. Lépésről lépésre haladva tehát. A víz, a nitrátok és a közös mezőgazdasági politika, ez volt a lengyel kolléga kérdése. Ezzel kapcsolatban, amit én szeretnék elérni, az az, hogy a politikák következetesek legyenek. Tehát, hogy a mezőgazdasági politika olyan szorosan kapcsolódjon a környezetvédelmi politikához, hogy alapvetően azért fizessünk a gazdáknak, hogy ne szennyezzenek. Ehelyett most az történik, hogy fizetünk nekik azért, hogy termeljenek a környezetre és a vízre való teljes tekintet nélkül, és amikor már a szennyezés megtörtént, akkor megint csak fizetünk nekik az állami költségvetésből, mert más megoldás nincs, és így próbáljuk megoldani a problémákat. Ezért szólalok én fel folyamatosan a megfelelés mellett, ugyanis ezek, egy, ezek olyan intézkedések, amelyeket együttesen fogadtunk el. És ezeket a lehető legegyszerűbben kellene megvalósítani, és együtt kell működnünk. Ha nem működünk együtt, akkor egyedül a nitrát irányelv marad. Én azt szeretném, hogy a gazdaság növekedjen, azt szeretném, hogy az embereknek legyen munkájuk, de azt szeretném, hogy emellett a saját érdekünkben megvédjük a környezetet is. És ez valamennyünk érdeke, mint ahogy az is, hogy egészséges vizet ihassunk. A Natura 2000-rel kapcsolatban talán a második szakaszban többet tudnak majd mondani. De ami a kodifikációval kapcsolatban elhangzott, azzal én teljes mértékben egyetértek. Igen, fontos kodifikálni a környezetvédelmi jogszabályokat. Ezen is dolgozunk. ha 50 évig farigcsálunk egy jogszabályt, akkor tudjuk, hogy nincsen más választásunk, előbb-utóbb kodifikálnunk kell. 2009-ben és 2011-ben ez bizonyos jogszabályokkal már megtörtént. Az európai finanszírozás szintén fontos, de figyelembe kell venni a lehetséges helyi finanszírozást is. Például a víz beárazása része annak a jogszabálynak, amit most elfogadtunk, és figyelembe véve azokat a szükséges költségeket, amik a, költség, amik a környezetvédelem költségei, így próbáljuk az externáliákat beárazni. Hasonló a helyzet a hulladéklerakók esetében. Nem az a, az alapgondolatunk, hogy növeljük a hulladéklerakókat, és még több pénzt szedjünk be az emberektől. Mi azt szeretnénk, hogy növeljük a hulladéklerakókra kivetett adót, és csökkentsük a munkára kivetett adót. Ugyanis ez olyan ösztönzőket teremt, ami az egész társadalmat a helyes irányba mozdítja el. Sajnos a következő kolléga már elment, de feljegyeztem, amit mondott. Aztán a svéd kolléga tett megjegyzéseket. És szerintem nagyon helyesen állapított meg bizonyos dolgokat. Jövőre fogjuk átvizsgálni a hulladékkal kapcsolatos célkitűzéseket és remélhetőleg még idén meg fognak születni a javaslatok, például az élelmiszerrel kapcsolatban. Lesznek itt konkrét javaslatok, és koncentrálni fogunk különösen az élelmiszer hulladékokra. A víz újrahasznosítását a vízügyi jogszabály egyik olyan hézagaként azonosítottuk, amivel még nem foglalkoztunk. Tehát az, amit ön említett, az már szerepel a terveinkben. A régiók remek gondolat. A Balti-tenger és a Duna is olyan makrorégió, ami lehetővé teszi, hogy, az, hogy ahelyett, hogy mindent EU-s szinten végzünk, azt az érintett tagállamok egymás között intézzék el. De természetesen a határokon átnyúló esetekben szükség van az EU közbelépésére ha nem vonjuk be az összes EU tagállamot, amely a balti tenger mentén található, akkor nem lehet megoldani azokat a problémákat, amelyek végső soron mindenkire hatnak. És egyetértek önnel abban, hogy a közös halászati politika egy remek eredmény volt, aminek a, amiben a parlamentnek is szerepe volt. Ezek azok a kérdések, amelyekről beszélnünk kell. Így tudunk ugyanis együttesen választ találni arra, hogyha EU szinten azt teszünk, amit akarunk, akkor sem a parlament, sem a bizottság nem fog tudni azzal mit kezdeni. És egy rövid történetet hadd osszak még meg a hulladékkezeléssel kapcsolatban, ugyanis ez kapcsolódik a, annak a történetnek a kontextusához, amit az elején elmondtam. Van egy hulladékügyi keretirányelv, és itt van egy hulladék hierarchia. A nincs hulladék az a legjobb megoldás, ezért támogatjuk a tagállamokat abban, hogy megelőzzük a hulladék képződést. Aztán van az újrafelhasználás, az újrahasznosítás, és legalul szerepelnek a hulladéklerakók. Ezzel kapcsolatban a jó hír az, hogy számos ország, ami valódi problémát tapasztalt ezzel kapcsolatban még évekkel ezelőtt is, több várostól is hallottam hasonló történeteket, viszonylag rövid időn belül megoldást talált. Hogyha megfelelően kezeljük a gazdasági ösztönzőket, és a megfelelő célok irányába munkálkodunk, és a szelektív gyűjtést is bevonjuk, akkor egyszer csak elérjük azt a pontot, hogy már nem probléma lesz, hanem érdekes gazdasági lehetőségé válik. Azok az országok, akik meglehetősen alacsony szinten vannak, viszonylag gyorsan tudnak fejlődni. Ez volt a tapasztalatunk. A gazdasági ösztönző, vagy ennek a vonzóvá tétele, az nem egy egyszerű kérdés, itt az állam segítségére is szükség van. De így lehet ezt a gépezetet beindítani. A mezőgazdasági és környezetvédelmi rendszerek, amelyekre a brit kolléga utalt, igaz, hogy ezekre kevesebb forrás jut majd, de nem csökken annyival a finanszírozás. Amit még megtehetnek, az az első pillér. A második pillérben talán több mozgástér lesz. Az elsőből a második pillérbe kerül át a mozgástér, tehát ha önök az önök kormányára hatást gyakorolnak, hogy lehetőleg ne nyúljanak hozzá ennek a finanszírozásához, akkor meg lehet oldani ezt a problémát. Nagyon örülök, hogy ezt felvetette, hiszen a mezőgazdaság szempontjából nagyon fontos, hogy a második pillérbeli forrásokat bölcsen használják fel. Krisz volt a következő hozzászóló. Az éves tanácsülés egy érdekes ötlet, nem tudom, hogy hogyan reagálna erre a tanács. De én ezt mindenképp meg fogom említeni, hiszen ma itt a vízminőségéről beszélünk. És éppen ma zajlik egy nagyon nehéz és bonyolult tárgyalás a prioritás képező anyagokról, különösen a vízről lezárult ez a tárgyalás, ez a legnagyobb hír ma. Gratulálok ehhez, de hát önök is tudják, hogy mennyire nehéz volt ez a tárgyalás, és hogy milyen sok problémát vetett fel az, hogy miközben elvben mindenki egyetért. Tehát ez biztosan a ma délután legjobb híre, ugyanis már előkészítettem a B és a C tervet, ezek már itt voltak a tarsolyomban. A Bundestagból érkezett kolléga a legrelevánsabb kérdéseket emelte ki. A bevezetőmben is elmondtam, hogy valójában ezekkel foglalkozunk leginkább. Azt gondoljuk, hogy az első körben inkább a tagállami válaszokra kellene, hogy koncentráljon. És így tudunk olyan javaslatot készíteni, ami jobban reagál a tagállamok igényeire. Ez levesz némi nyomást a mi vállunkról, és elindítja azt a folyamatot, hogy a tagállamok megbízzanak egymásban. Ugyanis ez nagyon fontos, ha nem bíznak egymásban, akkor még ezzel is meg kell küzdenünk. Tehát a polgároknak meg kell bíznünk a kormányokban, a kormányoknak pedig egymásban. Ezt szeretnénk elérni. És mi azt gondoljuk, hogy ez nagyon fontos Európa számára. Nem értem, hogy miért éppen Németország ellenzi ezt, amikor ők az egyetlen olyan ország, amelyik valóban jól teljesít gazdaságilag. Igaz, hogy nem elhanyagolható az a feladat, amit végre kellene hajtaniuk, de ez hozná létre az egyenlő feltételeket Európában, és az önök országában sokkal nagyobb szakértelem áll rendelkezésre ezen a területen de természetesen az a feltételezés, hogy ettől az önök munkája nehezebb lenne, és ezért mutatkozik bizonyos ellenállás. De a jövőben megpróbáljuk Németországot továbbra is meggyőzni, és a legjobbakban reménykedünk. Most nem fogok belemenni a, a zuhanyrózsák és csapok kérdésébe, De van valami, ami gyakorlatilag semmibe nem kerül, és már ma is megvan. 15-20 százalék vizet tudnánk megtakarítani a háztartásainkban. De értem, hogy vannak ezzel kapcsolatban negatív tapasztalatok, és akár valódi a probléma, akár képzelt, számomra ez ugyanazt jelenti, ez azt jelenti, hogy valódi a probléma. Nem fogunk ráerőltetni az emberekre semmi olyasmit, amit úgy láttuk, hogy nem fogadnak el. Ezzel kapcsolatban nekem az az álláspontom, hogy minden lehetséget, lehetőséget meg kell ragadni, hogy megváltoztassuk a jelenlegi helyzetet. Egyes tagállamok már meg is tettek bizonyos ilyen változtatásokat. A flamand parlamentből érkezett kolléga nagyon helyes megjegyzést tett. Már megjegyzést is tettem a gazdasági eszközökkel kapcsolatban, ezért ezt már nem ismételném meg. Az Európai Parlament képviseletében a kolléga arról beszélt, hogy nem képesek teljesíteni azokat a kritériumokat, amelyek az átmeneti időszakhoz kapcsolódnak. Valójában nagyon sok tagállam akkor kezdi el látni a problémákat, amikor közeleg a határidő. És hogy miért hagyják ilyen hosszú ideig elhúzódni ezeket a dolgokat? nem használják az Európai Uniós forrásokat, pedig megtehetnék, hiszen azok rendelkezésre állnak. Természetesen nekem az a feladatom, hogy vizsgáljam a problémákat, hogyha azok felmerülnek. Alapvetően az átmeneti időszak az, amiben megállapodtunk. Itt máshogy történik a végrehajtás, mint ahogy az, az EU szinten megállapodásra került, és ezzel nekem foglalkoznom kell. Aztán érkezett egy kérdés arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet hatékonyabban együttműködni a szomszédországokkal. Ezt szintén releváns kérdésnek tartom, az észt kolléga vetette fel. Aztán a portugál kolléga beszélt arról, hogy nem nyomást kell gyakorolni, hanem meg kell győzni a tagállamokat. Már az elején is elmondtam, hogy mi pontosan így működünk. De van valami, amit sokan nem értenek kellően. Ha valaki azt gondolja, hogy a tagállamok közti különbségeket nem vesszük figyelembe a jogszabályok megalkotásakor, akkor tévednek. A tagállamok már az irányelv kialakításakor elmondhatták az átültetési, az átmeneti időszakkal kapcsolatban, hogy mi az, amit nem tudnak addig megvalósítani. Akkor van itt ennek az ideje, és nem később. Ezután nekem, mint biztosnak, az a kötelességem, hogy mindent megtegyek, amit a szabályok mondanak. Ami a világszintet illeti, egyetértek abban, hogy az EU-nak nemzetközi szinten aktívnak kell lennie. És azt is elmondtam, hogy ez valójában így is van. Egy nagyon pozitív megjegyzés volt az is, hogy hasznos lenne több információt kapni a szerződés szerinti eljárásokról. Ezt az osztrák kolléga említette. Azt gondolom, hogy ha hivatalos látogatásra megyek bármelyik országba, akkor a parlamentben is felvetem ezt a témát. De nagyon helyén való volt a megjegyzése, és meg fogjuk vizsgálni, hogy hogyan tudnánk ezt szisztematikusabban végezni. Tehát hogyan értenék meg jobban ezt a nemzeti parlamentek, és hogyan tudnánk jobban betölteni ezt a szerepet. De végül is pozitívként értékeltem a hozzászólását, és nem gondolom, hogy ezt elmulasztanánk. Végül pedig a luxemburgi kolléga. A többit feljegyeztem, de a GDP-n túlmutató kérdés olyasmi, amin jelenleg is dolgozunk. Ugyanis nem egyértelmű, hogyha a bejelentés nem érkezik meg megfelelő formában a vállalatoktól a nemzeti hatóságokhoz, akkor hogyha a GDP-t veszük figyelembe, akkor a kormány vagy a döntéshozó nem azokon az alapokon dönt, amelyeken kellene. Néha lassabban haladnak ezek a folyamatok, mint ahogy szeretnénk, de reményeink szerint az OECD, a Világbank és mások is arról beszélnek, hogy ebbe az irányba mozdulunk el. Végső soron meg kell majd erről állapodnunk. Ahogy mondtam, lassabban haladunk, mint ahogy én szeretném, de Ismét ez az irány, ami gyakorlatilag elkerülhetetlen. Talán hosszan beszéltem, de próbáltam minden felmerült kérdésre válaszolni. Köszönöm. Janusz. Nagyon szépen köszönöm. Janusz. Sie sehen, wir haben einen Kommissar, den wir gerne hier in den nagyon szívesen látjuk itt a biztos urat a szabizottságban, mert ő mindig részt ebben merően megválaszolja a kérdéseinket, ezt nagyra értékeljük egyértelmű kijelentéseket tesz, hogy merre fele kell tartanunk, és ezért szeretnék neki szívből köszönetet mondani. Örülünk annak, hogy időt szakított arra, hogy itt legyen körünkben, és hogy vitázzon velünk, így a nemzeti parlamentekből származó kollégák is lehetőséget kaptak arra, hogy felszólalhassanak. Sajnos nem tudtuk mindenkinek szót adni, de reméljük, hogy a második fordulóban azok is hozzászólhatnak, vagy azok kapnak prioritást, akik még az első fordulóban nem tudtak hozzászólni. Most 5 percre szünetet tartunk, mindenki egy kicsit felfésülhet, 5 perc múlva pedig folytatjuk a második témánkkal, amikor a környezetvédelmi, a természetvédelmi jogszabályokról lesz szó. Yes, if everybody would be so kind to take their seats, we could start the meeting, because we would also... Kérem, foglaljanak helyet, hiszen Jacqueline McGlead előadását semmiképp sem szeretnénk elszalasztani, ugye? So, my name is Carl Schlitter, I'm... Carl Schlitter vagyok, megpróbálok az elnök úr helyett, az elnök úr megpróbálom pótolni távolétében, amennyire ez lehetséges a természetvédelemmel. Folytatjuk, Csepin megvéd az első hozzászól, parancsoljon, igazgatóasszony. Köszönöm, elnök úr, nagyon örülök, hogy újra itt lehetek önök között. Már csak azért is, mert az ügynökség munkája részben az, hogy az elfogadott szakpolitikák végrehajtását, érvényesülését vizsgáljuk. A pellengére állítás nem a legjobb kifejezés talán, a naming and shaming hát inkább naming, faming and shaming, tehát a jó és rossz tanulókat egyáltalán meg kell nevezni, néven kell nevezni. Egyébként ez elég hatékony módszer, mindig jó eredménnyel jár, és az érintett miniszter általában megkérdező, miért van az, hogy egy ország hiányzik a térképről. Hát azért, mert nincs minden rendben, de mégis ez egy finomabb eh, módja egy ország pelengére A környezetvédelmen belül a természetvédelemre koncentrálnánk most. Egyes tagállamokban nagyon megosztóak ezek a eh, jogszabályok vannak, olyan tagállamok, ahol jobban beépült ez a nemzeti jogba és hagyományokba. Természetvédelem nem új keletű dolog van, ahol már 20 éve rendeznek jogszabályok, itt van az élőhely irányelv, a, a madár, madár irányelv, illetve a Natura 2000, hogy csak a természetvédelmi politikánk gerincét említsem. Amikor a munkánkról kell beszélni, akkor bizony, hát nem olyan fényes a bizonyítvány. Mert a kicsit hátrébb eh, lépünk, és az új biodiverzitás cselekvési tervet vizsgáljuk, amely 2020-ig eh, folyik majd, akkor igazából át kellett újra gondolnunk, hogy a jogszabályok hogyan illenek egymáshoz, illetve a különböző ágazati politikákhoz. Ezért röviden arról is beszélnék, hogy nemzeti szinten, ezek a tagállami szinten ezek a kihívások miért fognak másképp kinézni a jövőben, mint eddig. ezek a visszatérő nehéz problémák, hívjuk őket kemény dióknak talán, amelyeket másképp kell megoldani, amelyekhez másképp kell közelíteni. Ha gyorsan el kellene mondanom, hogy mi lenne az üzenetünk, akkor az az, hogy a Natura 2000 amelyet, hogy Európán kívülről néz valaki, akkor nagyon imponáló szakpolitika vagy jogszabályi keret. Az unió területének 18%-át e, fedi le, óriási területet, a világ legnagyobb e, védett természetvédelmi területét adja a Natura 2000 terület, tehát e, számodatok igencsak imponálóak, mégis valahogy az igazi eredményeket nem hozza meg. Itt van például eh, a jogszabályok betartása, amikor mondjuk a 17-es cikket, és így tovább a többi eh, kapcsolatban beszámolókat megködik a tagállamok, akkor azt láttuk, eh, hogy a Natura 2000 ugyan végrehajtásra került a tagállamokban, de magukat a fajokat és élőhelyüket nem igazán védte, óvta. Így tehát az adatokat, hogyha újra elemezzük, és a faj, az állatfajok és állat és élőhelyeik védelmét vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy nagyon sok kihalás szélére került. A célőhely irányelv által vedett fajok jelentős része veszélyeztetett, és 1990 és 2007 között a, a megművelt terület aránya is változott jelentősen. A, megnézzük, hogy ezeken a területeken mi történik, akkor azt látjuk, hogy igazából a célunkat mégsem tudjuk el a Natura 2000 alapján tudjuk, hogy a Natura 2000 200 milliárd eurós hasznot hajt Európának. Tehát vannak gazdasági érveink is, ugyanakkor helyi szinten azt láthatjuk, hogy más fiskális pénzügyi eszközökkel tudjuk igazán megmagyarázni azt, hogyha egy faj kihal, hogyha egy élőhely megszűnik, akkor az micsoda kárt jelent. Hogyha az ügynökségünk honlapjára látogatnak, akkor láthatják az adatokat, megtalálják az adatokat, az adott tagállam hogy áll, melyen, hogyan áll a diagnosztikánk alapján a jogszabályok végrehajtásával, azonban egyelőre még az az információ hogy nem áll rendelkezésre, hogy ezek a szakpolitikák hogyan s miként találják magukat majd még nehezebb helyzetben. Az élőhelyek szűkülése területén például, hogy a mindennapos tervezési rendszerünkkel hogyan kívánjuk elkerülni mindezt. Nem itt nem erre gondolok, hanem azt, hogy ahogy az éghajlat változik, a levegő minőség, a víz minőség változik, amelyekről az előző szekcióban a biztos úrral beszéltek, ezek jó néhány fajt ökoszisztémát eh, veszélyeztetnek. Így tehát a természeti tőkén, ha nevezhetjük így, eh, a, a biológiai folyamatok a fizikai külvilág miatt eh, veszélyben van, és azért, mert a szakpolitikáink nem változnak elég gyorsan, nem elég napra készek ahhoz, hogy a végcélt elérjük. Mit tehetünk? Jogszabályalkotóként az önök felelőssége az, Ez a helyzet, amiről beszéltem, igazából a valódi érték erózióját e, tükrözi, itt a gazdasági szempontból vizsgálva értem ezt, az arhus egyezményre gondolok, és ezen belül is elsősorban a polgárok szerepére. Jó néhány tagállamban a polgárok számára a természetvédelme roppant fontos azért, mert értik, átlátják ezt a problémát, és nagyon közel áll a szívükhöz a, a természetvédelme. A levegőminőség az néha, néha nehezen magyarázható, a természet sokkal kézzelfoghatóbb fogalom. Így tehát könnyebb mobilizálni, mozgósítani a polgárokat nemzeti, tagállami és regionális helyi szinten Pontosan ez a baj, hogy nincsenek elegen ahhoz, hogy ezt a munkát elvégezzék, és hogyha a polgárokat tudjuk mozgósítani az ügy érdekében, az a legjobb módja annak, hogy tudjuk, hogy milyen változások zajlanak pontosan. Dániában, Svédországban, Magyarországon, az Egyesült Királyságban, Olaszországban és Spanyolországban egy olyan polgár megfigyelői hálózat létrehozását segítjük, támogatjuk, amelyek a, a, a természetvédelmét, illetve az invazív fajok elleni harcot segítik, amelyek évente 12 milliárd euróba kerülnek. Néha egy katicáról van szó, vagy egy japán növényről, amelyek az európai őshonos fajokat fenyegetik, amelyek megváltoztatják az élőhelyüket. Ezek az invazív fajok, eh, illetve rájuk vonatkozó jogszabályok egyre fontosabbá válnak majd, amelyek a meglévő jogszabályokkal találhatják, hogyha nem megfelelően járunk el. Így tehát. Egész egyszerűen annyit szeretnék csak mondani, hogy az információ hiánya, a tájékozottság hiánya nem lehet ok arra, hogy nem teszünk semmit. Ha ültet eh, kézzel ülünk, az talán még nagyobb eh, veszélyt jelent, mint maga az éghajlat változás, hiszen az éghajlatváltozás energetikai légvízminőségi jogszabályok egész egyszerűen nem lesznek a ezeknek a céljai elérhetőek. Ez a kapcsolat az ezoterikus biodiverzitás fogalma, sokan nem értik mi a biodiverzitás, hát ez a maga a természet, a körülöttünk lévő természet, a természeti tőke, és hogy mennyi mindent kapunk ingyen a körülöttünk lévő természettől, nos, nem is olyan ezoterikus fogalom ez, nos, a kettő közötti kapcsolatot eh, kell valahogy eh, létrehozni, hogy ne legyen csend, hogy ne legyen tájékozatlanság, tudatlanság, hogy hogyan függ össze minden mindennel, talajjal, a vízzel, a levegővel, a természet, és ehhez mozgosítani kell az erdészetben, a mezőgazdaságban dolgozókat, magukat, a, a polgárokat, hogy az európai biodiverzitásért harcoljunk, hogy ne legyenek egyen megoldások, hanem a helyi sajátosságokat figyelembe vegyük, és a biodiverzitási cselekvési terv pontosan ezt mutatja, hogy a regionális eh, perspektívát nem csak, hogy eh, eh, keblükre kell ölelni, hanem éppen, hogy erősíteni kell. Köszönöm. Thank you, Professor McLeod, and you were too Köszönöm szépen, Meglét professzor. Nagyon szerény volt az saját ügynökségének reklámozása kapcsán, ezt megteszem majd most ön helyett. Én gyakran használom ezeket a nyomtatványokat. Itt a teremben is lehetőek a tanulmányaik, az egyik az európai védett területekről, a másik pedig haladékkezelésről szól, és van még speciális éves jelentésük is. Csak szerettem volna nekik is reklámot csinálni, hiszen jó magam is használom az önök adatait nagyon is gyakran. További késedelem nélkül meg is adom a szót az, aki, annak, aki kérdezni szeretne. Úgy tűnik, hogy nagyon félénkek most a kollégák. Greece permanent comment on environment protection, and that's Dr. Lynn. Levinusa. Was that the woman? Uh, uh yes. Okay. Yes. So the first speaker is from. Az első hozzászóló Görögországból, a Könyvtelmi Szabizottság részéről. Teodora Avgerinopulu. Köszönöm szépen. Rendkívül érdekes volt mind, mindezt meghallgatni, ami elhangzott. De engedjék eh, meg, hogy megismételjem azt, amit először is elmondtam, amikor felszólaltam, vagyis azt, hogy mennyire fontos az állampolgárokat tájékoztatni, illetve a helyi hatóságokat tájékoztatni, akkor, amikor a Natura 2000 hálózatról van szó. Olyan területek is vannak, amelyek rendkívül szépek, és biológiai szempontból is kiemelkedően fontosak. Azonban vannak konfliktusok is a földterület felhasználása, például mezőgazdasági felhasználása, illetve a turizmus miatt, és ezért ezeket a területeket együttesen kell felhasználni. Görögországban számos natura terület van, és ezért számunkra nagyon fontos, és látnunk kell azt, hogy vannak természeti katasztrófák is, és ezek nagyon kihatnak ezekre a területekre. Azt is látnunk kell, hogy Gondolni kell az emberi oldalra is, viszont arra nem mindig gondolunk, hogy a természet milyen károkat szenved ezen természeti katasztrófák miatt. A katasztrófák utáni segítségnyújtásban figyelni kell arra is, hogy ezeket a területeket helyre lehessen állítani. 2007-ben számos katasztrófa történt nálunk. A természeti környezetben is károk keletkeztek. Nem sikerült még ezeket a területeket rehabilitálni. Szeretnék felhívni a figyelmet a tengeri sokszínűségre is. Gondolni kell az illegális halászatra itt, illetve a tengerszennyezésre. A mezőgazdaságnak is káros hatása van néha erről a területre, és nagyon fontos, hogy jobban támogassuk a tengeri fajok sokszínűségének megmaradását. Gyakran nincs elég eszközünk ahhoz, hogy itt eredményeket érjünk el. A Natura 2000 nem igazán ad eszközöket a kezünkbe, és fennáll a veszély annak, hogy ez a nagy faji sokszínűség eltűnik. Szeretnék javaslatokat tenni. Mindképp, mindenképpen a természeti katasztrófákat sokkal jobban figyelembe kell venni, és olyan projekteket kell létrehozni, amelyel a fajok sokszínűségét meg lehet őrizni, főként azokon a területeken, amelyeket természeti katasztrófák sújtottak. Természetesen gondolni kell a klímaváltozásra is, hiszen ez is óriási nyomást gyakorol a, a különböző fajok sokszínűségére. Lehet, hogy létre kellene hozni egy alapot a tengeri faj sokszínűség megvédésére, és Nagyon fontos az, hogy létrehozzunk halászati, a halászat elől elzárt területeket. Fontos az is, hogy az Európai Unió elgondolkodjon azon, hogy hogy a tengerparti területeken egyfajta védőzónát hozzanak létre. Köszönjük szépen! Elnézést kérek, hogy lekéstem a második rész elejéről, hisz sajnos az újságírók néha prioritást élveznek a politikai életben, és köszönöm szépen Karl Schütternek, hogy átvette a szerepemet, csak a telefonját hagyta itt a pulpituson, de átveheti itt tőlem. A következő hozzászóló Svédországból elkezdik Jelnerhet úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Itt ebben az anyagban látunk bizonyos ambíciókat a tagállamok részéről. A svéd parlamentben létezik egy bizottság, ami pontosan azzal foglalkozik, hogy mik a nemzeti környezetvédelmi célok. Mivel ez egy igen fontos terület, nemzeti kezdeményezéseink is vannak, de ezen felül vannak uniós kezdeményezések, például a Natura 2000, de még ezen felül is más nemzetközi megállapodásokat is figyelembe veszünk. Ezek gyakran kapcsolódnak egymáshoz, de időnként ütköznek. Más-más szinten célozzák meg a környezetvédelmét. Például a klímaváltozás, a biológiai sokféleség, és így tovább. Talán azt kellene megvizsgálni, hogy hogyan lehet a legjobban értelmezni vagy átültetni ezeket a célkitűzéseket, hogyan lehetne a legköltséghatékonyabban megvalósítani őket, és más módon is figyelembe venni a hatékonyságot. Más országokat tekintve azt látjuk, hogy az egyes országok nagyon máshogy reagálnak a természetvédelem kérdésére. Más-más kategóriáik vannak a UCM kategóriákhoz képest. Finország például 10, míg Németország 16 és Hollandia pedig 25 százalékát védi a területének. Svédország például nagyon keményen korlátozta az erdővédelmet. És természetesen tanulnunk kell egymástól ezeknek a célkitűzéseknek a területén, de ezen kívül meg kell próbálnunk az egyes szinteket egymáshoz igazítani, hogy ne ütközzön a nemzeti célkitűzés a nemzetközivel. Köszönjük szépen! Két hozzászóló van még az Európai Parlament részéről. <clears throat> A nemzeti parlamentekből már nem kért szót senki. Négy nemzeti parlamenti képviselő volt, aki nem kapott szót az első körben. Burzai asszony, Korzika úr, Noy asszony, és Arkit úr. Ha közülük valaki szeretne még hozzászólni ebben a második körben, akkor nyugodtan megtehetik, de Astrella asszonynak adnék először szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Azzal szeretném kezdeni, hogy gratulálok azért, hogy megszervezték ezt a vitát. Azt gondolom, hogy az európai napirend teljes mértékben el van foglalva a gazdasági pénzügyi válsággal, és talán ez a vita, amit ma folytatunk, az kicsit egyensúlyba pillentheti a helyzetet, hiszen egy olyan fontos témát kezel, mint a környezetvédelmi politika. Ahogy Maglejt asszony is mondta, a biológiai sokféleség megőrzése alapvető fontosságú, és ezt be kell építeni az Európai Unió valamennyi szakpolitikájába. Konkrétan ennek részét kellene képeznie a közös agrárpolitika, illetve a közös halászati politika mostani reformjának is. Később pedig a jövőbeli pénzügyi keretben szintén megfelelő forrásokat kell hozzárendelni a biológiai sokféleség megvédéséhez, ami 2020-as célkitűzés. És az említett finanszírozást azt teremti meg, hogy a természet és a biológiai sokféleség hatékonyabb védelmet kap. Ugyanis a számítások szerint 2050-re a biológiai sokféleségben bekövetkezett veszteség a GDP-t is csökkentheti, és 200, 250 milliárd eurót jelenthet ez a veszteség. Tehát nagy pénzösszegek vannak itt játékban. A Natura 2000 mellett az európai jogszabályokat, például az élőhelyről és a vízről szóló irányelvet, illetve a tengeri stratégia irányelvét is figyelembe kell itt venni. és természetesen fontosak azok a kezdeményezések is, amelyeket a zöld infrastruktúrával, a genetikai erőforrásokkal, illetve az egzotikus invazív fajok tekintetében hoztak. És a bizottság ez irányú kezdeményezéseit mi üdvözölni fogjuk. Zárásképp Azért, hogy a biológiai sokféleség területén a célokat elérjük, ahhoz ambiciózus és változatos intézkedésekre, kellő finanszírozásra van szükség, és természetesen a közvélemény tudatosságát is növelni kell, hiszen a polgároknak meg kell érteniük, hogy a biológiai sokféleség részét képezi valamennyi élőlény életének, és kapcsolódik például a táplálkozáshoz, a a ruházkodáshoz, a fűtéshez és akár az építkezéshez is. Tehát e, minden ettől függ, a biológiai sokféleség adja az életet. Köszönöm. Thank you, Mrs. Estrella. Is one of... Köszönjük, Estrella asszony. Szeretne még valaki hozzászólni, akitnek nem adta meg eddig a szót, és mindenki ragaszkodna hozzá, hogy ezen a késői órán még megosztja velünk véleményét. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący Tadeusz Arkit. Parlament. Köszönöm, elnök úr. Tadeusz Arkit vagyok. A lengyel parlamentből érkeztem, annak környezetvédelmi szakbizottságának vagyok tagja. Azért kértem szót, hogy én is utaljak egy olyan témára, amelyre már korábban beszéltünk. Ne felejtsük el, hogy például a hulladékgazdálkodás is összefügg a természet védelmével. Minden mindennel összefügg. Az elmúlt időkben Lengyelországban a hulladékgazdálkodás, a kommunális hulladékgazdálkodás kérdését igen komolyan vesszük, vettük. Egy külön bizottságot állítottunk fel, erre három új törvény is született, ami a kommunális hulladékkezelés szabályait fekteti le. Ezt az irányelvet azért vettük át Lengyelországban, mert ez kötelező, az uniós szabály, hanem azért is, mert meggyőződésünk, hogy ez egy olyan jogszabály, ami a környezet számára is igen hasznos. A bizonyos anyagok újrahasznosítása a szemétből, illetve az energia célú felhasználás előnyös Lengyelország számára is, illetve amit Potocsnyik úr mondott, arra is utálnék, hiszen mi is tisztában vagyunk azzal, hogy egy új gazdaság van születőben, amely lehetőséget nyújt arra, hogy a gazdasági növekedés beindítása, újraindítása mellett új munkahelyeket is teremtsünk. Ehhez azonban komoly infrastruktúrális beruházások szükségeltetnek. A válság ellenére, vagy éppen a eh, válság eh, miatt kell annyira komolyan vennünk most a környezetvédelmét, hiszen ez mindannyiunk életminőségét javítja, lehetővé teszi, hogy tiszta és egészséges körülmények között éljünk. Köszönjük, Harkit úr! Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, et bravo pour votre... Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Meglid asszonynak is a magas színvonalú prezentációt. A környezetvédelmi akcióprogram részét képezi az európai jogszabályoknak, de ennek együtt kell működnie olyan nemzetközi platformokkal, mint az IPPS a biodiverzitással kapcsolatban. Az Európai Unió szomszédos országait is létfontosságú bevonni Gondolok itt például az erdőgazdálkodásra. Ezen a területen muszáj együttműködnünk a déli szomszédsággal. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Franco. Are... Köszönjük, Franco úr. Kérem, még valaki szót? Úgy látom, hogy nem. Akkor nekem is van egy záró kérdésem meg Lédasszonyhoz. A biodiverzitás stratégia jelentés előadója előadóként, szerzőjeként két dolog tűnt fel nekem. Az egyik az, hogy mennyire fontos a biodiverzitást más szakpolitikai területekbe integrálni. Az egyik legfontosabb közülük a közösségi agrárpolitika, ami az európai eh, földterület 50%-át fedi le, hiszen a gazdák a biodiverzitás megőrzésében pont fontos szerepet játszanak. Az Európai Parlament és a tagállamok a közösség agrárpolitika környezetbarát intézkedésének felhigításán dolgoznak sajátos módon éppen most. Ön szerint ez milyen következményekkel jár majd a biodiverzitás megőrzésére? Egy megjegyzésem is lenne, Hollandiában, hazámban, amikor a kormány kevésbé foglalkozott a természetvédelemmel, hogy finoman fogalmazzak, akkor az európai jogi keret garantálta a jogbiztonságot a holland állampolgárok számára, mert megvoltak ezek az európai normák, követelmények a természetvédelem területén. Ennyit szerettem volna mondani, most pedig ön kapja meg a zárszót. Asszonyom. Köszönöm, elnök úr. Kezdeném a végéről az utolsó kérdéssel, hiszen ez kiadása van a többire. Az a gondolat, hogy Európát várják az emberek, hogy a helyi környezetvédelmében segítsen nekik. Talán ez a legnagyobb kihívás tagállami szinten. A helyi problémák e, európai szint e, az, hogy az európai, helyi problémák az európai szinthez fordulnak, mint egy megkerülvén a tagállami kormányzati szintet, ez egyre jellemzőbbé válik. Ezért az Európai Környezetvédelmi Ügynökség egyik legfontosabb feladata az, hogy Európa referencia szintjéhez ragaszkodjon. Görögországban például ez a, a, a földhivatali adatok a, az állami kadaszter kérdése, amely például Görögországban nem túlságosan jól működik, a földnyilvántartás, ami megnehezíti a dolgunkat. Éppen ezért arról kell megbizonyosodnunk, hogy a, a kadaszterek, a, a, a föld nyilvántartás, az ingatlan nyilvántartás, a, a föld, a telkek határai valóban e, megfelelően nyilvántartásba kerüljenek. Ennélkül nem megy. A közösségi agrárpolitikát e, lefordítani az emberek nyelvére nem egyszerű. Mit jelent ez? Számomra teszik fel a kérdést az emberek az elmúlt években. Nagyon nehéz volt a, tudomány, a tudósok, a tudományos közösség e, által elért eredményeket a helyi e, önkormányzati színnyelvére fordítani. Európai jogszabályból nagyon nehéz e, lefordítani egy európai jogszabályi keretet a helyi viszonyokra ez nem is rugalmasság, hanem realitás, a valóság kérdése. Hogyha vannak ilyen európai jogszabályaink, akkor a tagállami jogszabályalkotóknak sokkal intelligensebb módon kell ezt átültetniük a tagállami jogba, a valóságba átültetni, hogy ez mit fog majd jelenteni nekik a mindennapokban. Így tehát, ha például vesszük a, a svéd kollega megjegyzését, aki azt mondta, hogy annyi különböző megjelölés van, nagyon össze nehéz összehasonlítani, mondjuk az erdőterületeket itt és ott. 685 különböző megjelölés van, ezt három csoportba próbáljuk csoportosítani. Az egyik a, a, a, a természet védelme, óvása, a másik az ipari szektorális kérdéseket illet, hogy eznek valamit jelentsen például a tüzek elleni védelem, és így tovább, és így tovább, vagy az önkéntes munka, hogy éppen azért, hogy az emberek számára könnyebben, világosabban követhető legyen, hogy, hogy az ő országuk hogyan hasonlítható egy másik tagállamhoz. Help, for example, support IPBES and all the different kind of international agreements. Különböző nemzetközi megállapodásokat és ilyenbe kell venni, hiszen hogyha nem veszük komolyan a feladatunkat európai szintről, nem eh, helyi szintre ezt hogyan eh, fordítjuk le, akkor hogyan fog ez menni másutt a világban? Megtettük azt is, hogy erre Európának büszkének kellene lennie. Létrehoztuk a természetvédelmi területek eh, világ globális adatbankjának legfontosabb részét, mi tényleg Európai Egyesült Államoknak nézzünk ki, hiszen bizonyos, miért, bizonyos szempontból valóban ehm, egységesen lépünk fel. Nagy előrelépést értünk el ezen a téren, ugyanakkor ez nem mindig világos, hogy a gyakorlatban mit és jelent. A görög eh, kérdésre reagálva, a biodiverzitás pontosan az a szegény rokon, mivel nem foglalkoznak a leget, főként a tengeri élővilág biodiverzitása. És itt utalnék a tengeren túli területekre is, amelyeket nem szabad elfelejteni. Jó néhány európai tagállamnak eh, tengeren túli területe is vannak, ezért felelősséggel tartozik, ahol a biodiverzitás a legmagasabb, hogyha a biodiverzitás egyezményről beszélünk, akkor nem csak a szárazföldön, hanem a tengeren túli területeken élő fajokért is felelősséggel tartozunk. I would say that we can't expect to change the funding regime. We can't expect to change the... past. nem várhatjuk, hogy megváltoztassuk a szakpolitikákat, de hogyha az, ha megértjük, látjuk, hogy európai jogszabályok mit jelentenek a helyi szinten, akkor annak igen komoly eh, következményei vannak a hulladékgazdálkodásra, az erdőgazdálkodásra, a föld használatra, és így tovább, és így tovább. Egy példát hadd hozzak csak arra, hogy ez milyen előnyökkel járhat. Dánia példáját választanám, nem azért, mert Kopenhágában van az ügynökségünk székhelye, hanem azért, mert itt egyértelműen megfigyelhető, hogy milyen eh, eh, változások történtek, a kabinet a kormány részével vált tulajdonképpen az a mondjuk úgy, hogy földhivatal, egy eh, ingatlan nyilv, eh, föld nyilvántartási hivatal, aminek a véleményét figyelembe kell venni, bármiféle döntést hoznak, eh, legyen az közlekedés, környezetvédelem, mezőgazdaság, és így tovább, és így tovább. Ez az integrált döntéshozatal Dániában például a Cloudburst projekthez vezetett, ahol egyszerre próbálnak a globális éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén tenni. A tagállami szervekkel, ügynökségekkel együtt nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a jövőben ezek a dolgok megváltozzanak. A Lengyelországgal kapcsolatban a vajdaságok szintjén. Például nagyon sokat, sok minden történt, de az engedélyeztetési eljárás lefolytató ügynökség, a felelős engedélyezési ügynökség terén be kell látni, hogy például egyes hulladéklerakók agrár szempontból fontos területeken létesülhetnek, itt mérlegelni kell a dolgokat. Az ügynökségünk próbálja az Európai Bizottság által említett természetvédelem, víz, gazdálkodás, légnőség, földhasználat, stb. stb. terén a kezdeményezéseket, de hát tudnunk kell, hogy az embereknek tisztában kell lenniük azzal, hogy mi történik. Az Eye on Earth egy nemzetközi globális alkalmazás, amit még egy okos telefonon is lehet futatni, ezzel kapcsolatban el lehet mondani, hogy milyen a vízminőség, a levegőminőség, az ajszint. Világszerte milliók használják. Ami önnek a segítségével az emberek el tudják mondani azt, hogy mi is folyik, mi is történik ott, ahol ők élnek, ahol ők laknak. Ez egy valóban interaktív alkalmazás, ami nem csak álom, hanem valóság. Fontos, hogy például a politikusok a mindennapi vitában az innen származó adatokat felhasználják, a természetvédelmet pedig a most hozott európai döntéseket ez, ez a természetvédelem fő fonalára kell felfűzni. Köszönöm szépen mielőtt még megfogalmaznánk lezáró megjegyzés, megjegyzéseinket, Golop úr, a szlován parlament képviselője kért meg utoljára szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Képviselője vagyok a szlovén parlament nemzeti tanácsának Nagyon eh, sokat aggódunk Szlovéniában a víz mint a tőkérdekek miatt, és emiatt egy új jogszabályt akadtunk meg. Ez az első megjegyzésem, a második. Annak érdekében, hogy sikerüljön megoldani a fenntartható fejlődés eh, ügyét, úgy véljük, hogy az oktatás során ki kell térni a biodiverzitásra, biodiverzitásra, és ezt hangsúlyozni kell az oktatás minden szintjén. Well, thank you very much, Mr. There... Köszönöm szépen, Golov úr. Ez tökéletes zárószó volt, akár itt le is zárhatnám, de nem teszem, mert megpróbálok néhány záró megjegyzést megfogalmazni. Először is engedjék meg, hogy köszönet mondjak azért, hogy itt voltak, és um, nem csak azért, mert hogy már nem 13 nemzeti parlamenti szabadsági elnök volt itt, hanem azért is, mert itt voltak a környezetvédelmi szakbizottságok tagjai is. Az általános vitában Európáról szólva gyakran elmondták azt, hogy szükség van-e federális Európára, vagy nem. Én nekem azt tetszik a környezetvédelmi vitákban, hogy itt már igazából 92 óta van egyfajta federális Európát. Nem arról van szó, hogy ezt tetszik-e vagy sem, hanem itt arról van szó, hogy mind az Európai Parlamenten belül, és mind pedig a nemzeti parlamenteken belül egy nagyon erős politikai területet alakítunk ki, amely a lehető legfederálisabb. A környezetvédelem és a természetvédelem területén a másik dolog, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy az állampolgárok részvétele nagyon is jól érezhető Európában a környezetvédelmi és a természetvédelem területén a petíciós szakbizottságunk. Rengeteg petíciót fogad az 500 millió állampolgártól az Európai Unióban, és a petíciók nagy része környezetvédelmi aggályokat érint, tehát óriási a, az utcaemberének elkötelezettsége a környezet irányába. Úgy gondolom, hogy nagyon pozitív volt a mai találkozónk. Kitértünk a legfontosabb határokon átnyúló kérdésekre, amelyekkel jelenleg szembe kell néznünk, a víz, a természetvédelem, számos magas szintű hozzászólónk volt. Nem mindig ugyanazokat a dolgokat mondták el, de nagyon értékesek voltak az elhangzottak. Egyértelmű az, hogy különböző oldalakról különböző aggályok merülnek fel. Megosztottuk a jó gyakorlatokat, és hallhattunk javaslatokat is, amelyek az európai jogszabályok végrehajtásának javítására irányultak. Nem csak a környezetvédelem területén, hanem más politikai területeken is ez kulcsfontosságú kérdés nagy örömömre szolgált az is, hogy fiskális intézkedéseket is javasoltak többször is. Ezen kívül számos felszólalótól hallhattuk azt, hogy különböző szinteken, különböző szerepvállalók vannak tagállami szinten, kormányok, helyi hatóságok, önkormányzatok, vállalkozások. Meg vagyok arról személyesen győződve, hogy a jövőben a legnagyobb ösztönzés a fenntarthatóság irányába a vállalkozásokból fog kínulni, és nem pedig a kormányzatoktól. Rengeteg kezdeményezés származik a vállalkozásoktól, illetve a helyi szintről. Sokkal nagyobb együttműködésre van szükség határonkon átnyúlóan, ez is hangsúlyozták, és azt is hangsúlyozták, hogy a tudatosság növelése a közvéleményben is nagyon fontos. De, ahogy mondtam, a petíciós bizottság petíciósa azt mutatja, hogy egyre nagyobb a érdeklődés ezen téma irányába. Sokan kiemelték a környezetvédelmi politikák integrálását más politikai területekbe is. Jelenleg nagyon hatékonyak és sikeresek vagyunk a halászat területén, ezt illetőleg. A mezőgazdasági területen kevésbé vagyunk sikeresek, gyakran eltérnek itt a szabályoktól, de a zöldítés, amit az Európai Bizottság javasolt, az klasszikus példája annak, hogyan lehet a környezetvédelmet bevonni a mezőgazdaságba. Azonban ezt nem támogatták olyan módon, mint a halászati politikákban. Utoljára, de nem utolsó sorban szeretném megemlíteni azt, amit Potosnik úr is elmondott, vagyis a rossz végrehajtás vagy a végrehajtás elmulasztásának költsége vagy büntetése. A hulladékpolitika területén egy óriási szektot lehetne kifejleszteni, több milliárdos bevételről, fogalomról beszélhetnénk itt, és amire most igazán szükségünk van Európában az az, hogy létrehozunk munkahelyeket, és csak azáltal, hogy létrehajt, végrehajtanánk a hulladékokra vonatkozó jogszabályokat, 400 ezer munkát lehetne teremteni. Ha ez nem zene a füleinek, akkor nem tudom, mi lenne az. Ezzel is zárhatjuk szerintem. Még egyszer köszönetet szeretnék mondani önöknek ezért a sikeres ülésért. Remélem, hogy továbbra is találkozunk majd nem csak ilyen üléseken, hanem minden napom, a mindennapokban és a modern kommunikációs technológia segítségével. Nagyon fontos az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek közötti együttműködés, főként annak fényében, hogy federális politikai területről beszélünk a környezetvédelem és a természetvédelem területén. Köszönöm még egyszer, remélem ismételten találkozunk legközelebb, és meghívom önöket ezennel a koktélra, amely, amelyet itt szolgálunk fel a termen kívül, ahol kicsit oldottabb hangulatban folytathatjuk a beszélgetésünket. Köszönöm.